Okay. And so. Kedves kollégák, kérem, hogy foglaljanak helyet, hogy elkezdhessük az ülést. Kérem a képviselőket, hogy foglaljanak helyet, csendet kérek a teremben. Mindenki itt van. Hát ugye hétfőn délután nem könnyű, hogy minden kollega itt legyen. Szeretnék köszönetet mondani, és szeretném üdvözölni speciális vendégeinket. Minnyáján tudják, hogy ismerik minnyáján nagyon jó Ken loach egy illusztris vendégünk itt az ülésen. Tehát bemutatom őket, aztán majd rátérek az olasz nyelvre. Itt van velünk Céline Siama, aki részt vett a Lux díjban egy a Csajkor című filmmel, ami Girlhood nemzetközi nyelven, és itt van velünk Andrea Szegre, aki szintén forgatókönyvíró és rendező, egy nagyon szép, érzelmes filmet ö, rendezett a Li és én címmel, és itt van velünk nagy örömünkre Doris Pak képviselőasszony, aki mindenki ismeri. Ő volt valaha ennek a bizottságnak az elnöke, és a Luxdíjnak úgymond az szülőanyja, és ő az, aki koordinálja a Luxdíjat. Köszönjük, Doris, nagy öröm, hogy itt vagy, most pedig áttérek olaszra. Azt mindjárt szeretném elmondani, hogy nagyon örülünk eh, nagyon meghat bennünket, hogy itt vannak velünk az európai film és mozi illusztris képviselői. Szeretnék azonban néhány szót most mondani előzetesen. Ma itt hagyott bennünket az európai mozifilm egy nagy rendezője, Andrzej Vajda, nagy lengyel rendező, aki számos olyan filmet forgatott, amelyek történelmi filmek, allegórikus filmek, a háború után kezdett forgatni, és egyfajta szabad hangot jelentett a ö, lengyel filmben, lengyel filmművészetben. A emberrel a Kanni aranypálmát is elnyerte 60-as években. Ő mindig odafigyelt a lengyel történelemre, és olyan szimbolikus és allegorikus vénával forgatta ezeket a filmeket. Oszkárt is kapott a karrierért 2000-ben, aztán 2006-ban Berlinben ö, elnyerte a legmagasabb elismerés. Nagyon-nagyon sok elismerést kapott Vajda, és ö, itt a parlamentben is, kedves kollégák, lesz még alkalom arra, hogy emlékezzünk rá, mert egy rendkívüli személyiség volt, mellesleg egy igazi európai volt, úgyhogy legalább a taps, egy taps jár most neki. Talán majd meglátjuk, hogy a, a parlamentáriumban esetleg egy videót készíthetünk Vajdáról. Ez az év egy nagyon speciális év, ugyanis a Lux díj tizedik évfordulója van. Ha Az Európai Parlament megelőzi a megelőzi azokat az erőfeszítéseket, amelyek az európai mozi szerepével foglalkoznak itt a tizedik évfordulón. Itt nem csak száz szerzőt, száz filmet, hanem száz víziót is kialakítottunk, ugye a tíz év alatt. Ken Loach például kétszer nyerte el a, az aranypálmát Cannes-ban, ugye most a legújabb film az Én, Daniel Blake, szintén nagyon fontos szociális dolgokkal foglalkozik, nagyon humánus film ez, és üdvözlöm őt is, Andrea Szegrét is, és Szelin Sziamát is. A parlamenti honlapon és az Arte Cinemán is követhetik ezt a találkozót. Az Európai Parlament nagyon fontosnak tartja ezt a díjat, a kreatív nyelvezetet, és tudjuk azt, hogy a Lux díj filmjeit, nem csak a győztes filmeket, hanem a döntőbe jutott filmeket is 24 nyelven lehet megnézni. Ez is jelzi azt, hogy mennyire fontos a kulturális diverzitás európai szinten. Nagyon sok a fiatal szerző, a független szerzők, filmesek, akiknek a filmjeit értékeltük. Ők nemzetközi filmfesztiválokon is részt vesznek, és díjakat hoznak el. A Lux díjban is részt vettek nagyon sokan, a fiatal filmesek közül, és ez a díj lehetővé teszi azt, hogy eljussanak ezek a filmek a különböző közönséghez. Ott van Aida például, vagy Saul fia. Az utóbbi, ebben az utóbbi tíz évben hála az önök együttműködésének és a Lux díj csapatának nagyon sokan hozzájárultak tehát ehhez a sikerhez. Vannak úgynevezett lux napok már. Több mint 50 városban tűzték programra a három döntős filmjét a különböző európai mozikban. Jelenleg a döntős filmeket forgalmazták. Vannak koprodukciós filmek is, például én és a, a, és a cukkini, aztán más filmek. A parlamenti képviselők fogják szavazatukkal megválasztani a legjobb filmet, a három döntős film közül a Lux filmeket nagyon fontos fesztiválokon mutatják be, Kárloviváriban, Velencében, Berlinben, Cannesban. Az Európa Cinema hálózatban is forgalmazzák ezeket a filmeket. Köszönöm szépen! öt fiatal filmes is itt van velünk, álljanak fel, hogy lássuk önöket. Nagyon fiatalok, és ők azok, akik Európában előmozítják a mozit, a filmeket. És a parlamenti parlament előtt és a parlamenti főépületében ma be fognak mutatni három filmet, van egy kiállítás is, a 100 film, 100 szerző címmel. Ma szimbolikusan lesz egy igazi európai esemény, nevezetesen 28 országban ugyanabban az időben fogják bemutatni a Mustang nevű filmet 24 hivatalos nyelven a brüsszeli galeri moziból indul a vetítés, és egy időben fogják mindenhol vetíteni. Ez egy fantasztikus dolog, kulturális, földrajzi különbségeket is rámutat. Az európai mozi számunkra egy fantasztikus térséget jelent Európában, egy teret jelent az európai mozi és film művészet szempontjából. A lux ugye fényt jelent, és le, lehetővé tesz, tette ez a díj azt, hogy a független fiatal ö, filmesek is forgathassanak. Természetesen az európai intézmények politikájához tartozik az, hogy a válságra így is válaszoljunk, a szociális problémákra, a kulturális kihívásokra, a globalizációra, a migrációra, az egyenletlenségekre, a, fiatal, a munkanélküli fiatalok problémáira, és nagyon-nagyon sok reményre is válaszoljunk Európában a fiatalok álmaira nehéz időkben. Azt hiszem, hogy a mozi lehetővé teszi számunkra, hogy sokkal elmélyültebben, sokkal mélyebb horizont, horizontokat lássunk meg, perspektívákat lássunk meg a jövőben. Ez nagyon fontos az európai kulturális építkezés szempontjából. Európát nem képzelhetjük el a mozia nélkül. Felice, che anche in un... Nagyon örülök annak, hogy, hogy, hogy Európában mennyire fontossá vált a kultúra és a film. Juncker elnök is azt mondta, hogy koronánk ékszerei a fiatalok el kell ismerni, hogy mennyire fontos az európai szerzők munkája, az európai kulturális diversitás. Egy jó hírem is van, az utóbbi években nagyon jól teljesített az európai mozi azt is látjuk, hogy 8 százalékkal növekedett a nézők száma, és 30 százalékkal az európai filmek száma. 25 év óta folytatódik a Kreatív Európa programja. Ez vonatkozik a mozira is. Ugye itt vannak most a rendezők, akik eh, elkötelezték magukat, mert akár kellemetlen ö, eh, filmeket is gyártanak, például Ken Loach is ilyen, ö, etikai szempontból is nagyon fontosak ők, ö, hidakat építenek, párbeszédet ö, eh, alakítanak ki Európában, abban az Európában, amely ö, jelenleg ö, falakat épít. Nagyon nagyra értékelem Ken Loach e, elkötelezettségét. Mondom, nagyon nyíltan és őszintén fontos az, hogy ez a harc a kultúra az oktatása nevelés szintjén folyik, és ezt megoszthatjuk egy európai térben, meg, meg is adom önnek a szót azonnal, várjuk nagyon a felszólalását, és természetesen majd válaszolnak a képviselők az ön előadására, kérdéseket tehetnek fel a másik két rendezőhöz is, Szélinsziamához és Szegre rendezőhöz. Most pedig önnek adom meg a szót. Ken Loachnak adom meg a szót. Thank you. And, um, thank you. Köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást. Köszönöm, hogy uh, itt önök előtt szólhatok néhány szót. Ez um, egy uh, kicsit uh, meg is félemlít ennyi ember előtt felszólalni. Azt kell mondjam először is, hogy nem voltam tisztában Andrzej Vajda halál hírével, elhalálozásának hírével, amíg ön ezt jelezte, szeretnék tisztelegni emlék előtt, hiszen egy kitűnő rendező volt, aki nagyon nagy befolyással volt rám és más európai rendező munkásságára is. Ő volt egyik nagy mesterünk. Nagyon sokat tanított nekünk arról, ami Lengyelországban történt, és nagyon nagy humanitással nyilvánult meg, éppen ezért egy példakép volt mindazok számára, akik az európai filmiparban dolgozunk. Ezért szeretnék elbúcsúzni most Andrei Fajdától. A Lux Day pedig úgy gondolom, hogy nagyon fontos díj az európai filmművészetben. Ez tulajdonképpen egyfajta fény, amelyre szükségünk van. Ugyanakkor a filmeknek feladatuk az is, hogy megvilágítsanak bizonyos jellemeket, történeteket, megvilágítsanak, meséljenek. Tehát a film számára a, nagyon fontos a fény. És azért is fontos, mert a felvilágosodás értékei most, ahogyan azt mindannyian tudjuk, vitatottá váltak, és a vak hittel szemben a gondolkodás, az érvelés az, ami szembe kell, hogy álljon. Tehát a megvilágosodás, a felvilágosodás értékei nagyon fontosak, és ezek mellett kell elköteleznünk magunkat, itt, és hát bár csak otthon a parlamentben is vallanák ezen értékeket, de ebben nem vagyok olyan biztos. Ugyanakkor nem csak fényre van szükségünk, hanem melegre is. A fény önmagában véve lehet hűvös is, de ha jó filmeket akarunk készíteni, akkor melegségre van szükségünk, melegre, szenvedélyre, és ugyanakkor a düh is sokszor ilyen érzést vált ki. Ezt gyakran tapasztalhatjuk magunk körül. Tehát a fény és a, a melegség, a meleg, ezek nagyon fontosak. Három dologról szeretnék beszélni. Szeretnék egy kicsit beszélni a moziról, a filmművészetről, arról, amit elérhet, és különösen arról, amit az Egyesült Királyságban a filmipar tehet, mi az, amit mi az, amire számíthat az európai intézményektől, hanem biztos, hogy ezt megkapja. Ez egy dolog, és szeretnék arról is szólni, hogy a baloldalnak milyen dilemmája volt a népszavazással kapcsolatban az Egyesült Királyságban, mert úgy gondolom, hogy ez félértés tárgya volt, nem kapott kellő figyelmet, nem lett kellőképpen megértve. És ez egy vitatott téma is. Szeretnék olyan hírekkel szolgálni otthonról, amelyek, amely hírekről nem biztos, hogy úgy értesültek, ahogyan kellett volna, hiszen vannak a médiával bizonyos kommunikációs nehézségeink, tehát szeretném elmondani önöknek azt, hogy mi zajlik valójában, ami lehet, hogy némileg eltér arról, attól, amiről önök értesültek. Először is eh, a filmipar. Bármit is mondjunk a filmiparról, ez a legvarázslatosabb, a leggyönyörűbb médium. És úgy gondolom, hogy mi hárman azért vagyunk itt, mert számunkra fontos a forma, számunkra fontos az eszköz, ebben benne van a dráma, benne vannak a szereplők, a jellemek, a történetek, a konfliktusok, a megoldások. Ebben mindez benne van. A művészet, a képzőművészet, a vizuális elemek, a képek, tájékoztat, elmeséli azt, hogy mi történik, és a lehető legszürreálisabb módon tájékoztathat, visszatekinthet a történelembe, felhasználhatja a zenét, a művészi kifejezés bármilyen formája megjelenhet a filmben, és mi vagyunk a legszerencsésebbek, akik ezzel dolgozhatunk, hiszen ez a legjobban kifejező művészi forma ugyanakkor problémákkal is szembesül. Az egyik probléma azt hiszem az, hogy gyakran konfliktusba kerül, ugyanis egyfelől egy termékként, másfelől pedig a kommunikáció egy eszközeként jelenik meg. Általában egyfajta árucikként tekintenek rá, egyfajta befektetésként, egyébként egy rendkívül nagy, drága befektetésként, és akik befektetnek ebbe az ágazatba, a termékre, nagyon körültekintően figyelnek nagy odaadással, tehát a kommunikációt meghatározza az a tény, hogy itt egy beruházásról van szó. És minél nagyobb összeget fordítanak rá, annál kevésbé nevezhető, annál kevésbé jelenik meg az integritása, hiszen eltávolodhat a az eredeti gondolattól. Tehát mindig, amikor a filmről beszélünk, ezt az egyensúlyt szem elől kell tartanunk. Szem előtt kell tartanunk azt, hogy mennyire válik ez egy termékké, egy árucikké, illetve mennyire őszintén közöl valaki egy gondolatot, egy viccet, egy tragédiát, mennyiben határozza meg ennek jellegét az, hogy árucikként tekintenek -e rá, vagy sem. Másfelől pedig az amerikai kultúra gyarmatosított bennünket. Ennek mértéke országonként változó. A mi esetünkben ez rendkívül súlyosan jelenik meg, hiszen ők úgy gondolják, hogy a mi nyelvünket beszélik. Ez pedig egy komoly problémát jelent, és ahogy a más példákból is tudhatják, az Amerikai Egyesült Államok nem partnerekre számít, nem partnereket keres, hanem alatvalókat. Ez kivilágosodik a megállapodásaikból is, amelyeket másokkal kötnek. Itt nem partnerségről van szó, hanem ügyfeleket keresnek, alanyokat. Tehát ez a gyarmatosítás olyas valami, amit mindig szem előtt kell tartanunk, amikor a filmről, a filmiparról beszélünk. És még valami általánosságban, ami jellemző az európai filmekre, az azok sokszínűsége, rendkívül gazdag hagyományokat tekintve az európai filmipár. Például számomra a háború utáni olasz filmek, vagy a 60-as évek cseh filmjei, vagy a kelet-európai filmek, természetesen a franciák is gyönyörű filmeket készítettek, nem beszélve a spanyol, skandináv, német, belga filmekről. Bárhol Európa szerte más és más hagyományokat követ a filmezés, másfajta ingerek érik, a filmeket, és ez az a sokszínűség, amelyet védelmeznünk kell. Nem szeretnék hosszadalmasan beszélni erről, de ami még fontos a filmiparról és arról, hogy hazánk távozik az egyes az Európai Unióból, vannak különböző intézmények, amelyek az európai filmipart támogatják, de egyikük támogatással sem megy elég messzire. Mind Mindegyik esetében vannak jó elképzelések, de a támogatás korlátozott. Az, ami amit támogattunk eddig a Kreatív Európa Média Alap, ami a forgatókönyvek fejlesztését, illetve a forgalmazást támogatja. Ez jó, ennek mi kedvezményezettjei voltunk, voltak olyan forgatókönyvek, amelyeket a Kreatív Európa támogatott, ennek részesei leszünk, ha távozunk is, amennyiben hazánk fizetni fog azért, hogy ennek továbbra is részese maradjon, és ezt remélem meg is teszi. A Juri Más szintén támogatja a produkciók finanszírozását, ennek is kedvezményezetjei voltunk, részesültünk ebből a támogatásból. A jobboldali párt 1995-ben a Torik ennek véget vetettek. Tudomásom szerint, amikor a kormány tárgyal, akkor hangsúlyt kellene helyeznie arra, hogy ismét csatlakozzunk. Ezt nem fogja megtenni, de meg kellene tennie. Vannak még koprodukciók is, de ezeket természetesen károsan fogja érinteni a helyzet, hiszen a koprodukciós megállapodások nagy része attól függ, hogy van-e adókedvezmény a producerek számára a saját kormányuk részéről, és ez nagymértékben attól fog függni, hogy a filmen dolgozók használnak-e bizonyos szolgáltatásokat. Például jó kapcsolatokat ápolunk Belgiummal, voltak belgák, akik dolgoztak a filmjeinken, ez rendkívül jó volt, hoztak belga csokoládét magukkal, és természetesen a kreativitásukat, a fantáziájukat is, és jó volt velük együtt dolgozni, de természetesen a belga koprodukciók azért működnek, mert a koprodukciós társaság számára az előnyös. Ugyanakkor, hogyha bürokratikus nyomtatványokat kell kitölteni ők külföldi dolgozóként, akkor ez az együttműködés csorbát fog szenvedni, nem fog működni. Óriási kulturális előnye van annak, hogyha különböző országokból származó személyekkel dolgozunk, hiszen tanulunk egymástól, barátságokat kötünk, és más megvilágításból látjuk a világot. Ez mindig előnyös. És az a gondolat, hogy vissza kell vonuljunk a mi kis világunkba, ez elképesztően szomorú, és ez egy téves gondolat. Van egy híresztelés, amely jutott a fülembe a hétvége során. Hallottam egy, egy olyan híresztelést, amely alapján bizonyos európai biztosok egy egységes szervként kívánják kezelni az Európai Uniót a filmek forgalmazása szempontjából. Ez valóban így van? Mondják már meg, hogy ez tényleg így van. Ez rendkívül buta dolog lenne, hiszen hogyha mindenhova szeretnénk forgalmazni egy filmet Európában, hogyan, akkor, hogyan fogjuk védeni a cseh vagy az olasz nyelvet? Belgium nyelveit, a különböző európai nyelveket, hiszen a nyelvek maguk a történelem részei. A nyelv az identitás része, ezt védenünk kell és nem szabad mindent egyfajta egységes európai katyvasszá ömlesztenünk. Ennyit mondanék a filmiparról, és amiről szerettem volna még beszélni, az a népszavazás, és amin keresztül mentünk. először is van egyfajta mítosz, amit most szeretnék eloszlatni, az a mítosz, amelyről többen beszéltek, azaz, hogy Nagy-Britannia arról szavazott, hogy távozzon az Európai Unióból, mert a munkásosztály rasszista, de ez ennél semmi sem áll távolabb az igazságtól. A szavazatok, a távozó szavazatok kétharmada a konzervatívoktól származott, egyharmada a munkáspárti szavazóktól, és ez érthető, olyan régiókból származtak ezen szavazatok, ahol a régi ipar tönkrement, ahol semmi sem került a helyébe, és ahol az emberek mindenféle biztonság nélkül dolgoznak, ideiglenes szerződéssel, magukra hagyva érzik magukat, csalódottak. A politikusok nem hallgatnak rájuk, nem veszik őket figyelembe, és bármit is mondjanak a politikusok, annak az ellenkezőjét fogják tenni. Ez magyarázza meg a szavazatokat, de ebből nem következhethetünk arra, hogy ez volt az a többség, amely kivisz bennünket Európából, a konzervatívok voltak azok. A baloldal azonban egy komoly dilemma előtt állt, és ez a következő volt. Most persze a komoly baloldalra gondolok, nem a szociáldemokratákra. A komolyan vendő baloldal és a dilemma Nos, hát az igazi baloldal, nevezzük így. A dilemma, amelyel szembesültek a következő. Maradjunk-e egy olyan szervezetben, amely jobboldali, és eh, amely eh, az egyértelmű korporatív hatalomra épül, vagy távozzunk, és eh, magukra hagyjuk-e azokat az Európai Unióban, akik a mi oldalunkon küzdenének, és szembesüljünk azzal, hogy a brit kormány távolabb áll az Európai Uniótól, mint mások. Ez egy komoly dilemma volt, és egy taktikai kérdés is, ugyanis az ellenség a neoliberalizmus volt, és mindaz, ami ezzel összefügg. Hogyan küzdünk legjobban ezzel szemben, az unión belül, vagy azon kívül? Amit én hallottam, és akikkel beszéltem, európai tévések, európai személyiségek. Úgy tűnik, hogy ezt nem értették meg. És a közbeszéd hazánkban sem értette ezt meg. Egész egyszerűen a jobb oldal uralta a közbeszédet, és azt hangoztatta, hogy vissza akarjuk szerezni a függetlenségünket, vagy azt akarjuk, hogy alávessük magunkat továbbra is a brüsszeli bürokráciának. Ennyire buta volt a közbeszéd, ennyire infantilis, ennyire, ennyire egyszerű. De a tényleges vita arról, hogy milyen Európát szeretnénk, hogyan tudunk egy olyan Európát létrehozni, amelyben az emberek méltósággal élnek egymás mellett, ahol mindenkinek megvan a szerepe, mindenkinek van munkája, egy bére, amelyet hazavisz, és amelyből el tudja látni a családját, ahol emberi lényként tekintünk egymásra méltósággal, erre a vitára sohasem került sor. És miért volt ez ennyire problémás a baloldal számára? Ha Európában maradunk, hát nézzék meg, hogy mi történik adatokat is kerestem, mert pontosnak kell lennem. Ha megnézzük az alapító okmányokat, és most az Európai Unió működéséről szóló szerződésre gondolok, annak 119-es cikke leszögezi, idézem, egy gazdaságpolitika, egy nyílt piac gazdaság alapján valósul meg, a nyílt piacgazdaságról, szabad versenyfeltételek mellett. Ha azt gondoljuk, hogy ezek csak olyan szavak, amelyek a múltban léteztek, most természetesen nem azok, hiszen ezek most a gazdaság minden szegmensét áthatják Európában. Ezt nem tudtam egészen addig, amíg utána nem néztem, de létezik egy olyas valami, amit a negyedik vasúti csomagnak neveznek. Önök erről biztosan tudnak, nekem fogalmam sem volt róla. Ez azonban egyértelműen megakadályozza azt, hogy ismét állami kézbe helyezzük a vasutat. Nem tudom, hogy tudják, de nálunk katasztrofális a vasút helyzete. Hogyha valaki át akarja utazni az országot nálunk, akkor többször át kell szállnia, új jegyet kell vennie, mi a vasúti, különböző vasúti társaságok kezében van a hálózat. Támogatást nyújtunk a magánvállalatoknak, és a szolgáltatások katasztrofális minőségűek. Amikor először magánkézbe került a hálózat, több haláleset következett be, mert és senki sem tudta, hogy ki hibáztatható ezért. Mindenkit, mindenki arra gondol, hogy magán kézbe helyezi a vasutat, és itt van a negyedik csomag, amely elvárja az összes tagállamtól, amely eddig ezt még nem tette volna meg, meg kell nyissa a magán szektor előtt a vasúti szolgáltatásokat. Hát ez hihetetlen. Ki tenne ilyen butaságot? Aztán ott van a postai szolgáltatások, egyéb szolgáltatások esetére is. Különböző vízszolgáltatók biztosítják a vízellátást. Hol van a verseny? Újra kell tárgyalni a feltételeket. Hát ez egy őrület. Aztán ott van a lakhatás. Beszélhetnénk a lakhatásról is luxus lakásokat építenek, míg mások nem tudnak emberi körülmények között lakni. Aztán ott van a TTIP. Nem tudom, hogy ez létezik-e, de az emberek még beszélnek róla, de még akkor is, hogyha már nem létezne, úgy tudom, hogy folyik egy tárgyalás a kanadaiakkal, amelynek értelmében a vállalatok felelősségre vonhatnak demokratikusan megválasztott kormányzatokat, az Európai Unió komolyan azt gondolja, hogy ilyen a napokra helyezi a tárgyalásokat? Hát nem csoda, hogy így valaki távozni akar az Európai Unióból, érvelhet a baloldal. És aztán ott vannak az európai bíróságok, nyilván mindenki tudja, túl unalmas volna felsorolni őket, de hát számos bírósági határozat van, amely a munkavállalók jogai fölé helyezi a vállalatok jogait aláásva a kollektív szerződéseket, tehát ha egy migráns, vála, migráns munkavállaló vagy egy kihelyezett kiküldetésben dolgozó munkavállaló jogai és hátrányos helyzetbe kerülnek, holott a baloldal őket kellene, hogy képviselje. Hogyan tudja ezt felvállalni a baloldal? Hát ez egy komoly dilemma elé állította a baloldalt. Tény az, hogy az Európai Unió ideológia, ideológiai szempontból a neoliberális menetrendet követi. Ez az alapító okmányokban is szerepel, a gyakorlat is ezt tükrözi, és valóban ez egyfajta mottóként húzódik meg, húzódik végig, és az Európai Unió DNS-ében is ez benne van. Éppen ezért ez egy rendkívül rossz gazdasági szervezet a munkásosztály számára. Tehát ezt ez lett a döntés. Na most akkor mi lesz ebben a neoliberális Európában? Látjuk azt, hogy több mint 20 millió ö, ember munkanélküli, növekszik a számuk, látjuk azt, hogy a szélső jobb oldal ö, több helyen ö, előtérbe került, tegye Nigel Farage, ö, ugye nagyon nehéz időket él meg, de azért éppen New Yorkban van, nincs itt. Ha megnézzünk egy példát, hogy mi történt Görögországgal, és ez egy rémes dolog volt, ami történt a görögökkel. Lényegében rá kényszerítették őket, hogy a ö, különböző ö, területeken eladják a vállalataikat, a szolgáltatásaikat. Tehát itt nincs nagyon sok eredmény, ahogy látjuk összességében. Ugye a nagy-britániai hírekkel kapcsolatosan talán nem tudják azt, hogy Nagy-Britániában egy olyan társadalom van, amely ö, dühös, amely megosztott, elidegenedett, Nálunk is tömeges a munkanélküliek, tömeges a munkanélküliek száma. Vannak olyan munkavállalók, akik csak egy-két napot dolgoznak hetente, nem is számítják őket munkanélkülieknek, de lényegében azok 500, ezer, 500 ezeren vannak ilyenek körülbelül, akik csak itt-ott dolgoznak, hetente, aztán van olyan, aki három napot dolgozik csak hetente, aztán utána nem. Tudjuk, hogy mennyi a hajléktalan, itt is egy nagy válság van. Londonban lehet, hogy önök tudják, hogy egész egyszerűen a sok lon, lon, londoni munkavállaló nem talál londoni lakást, olyan magasak az árak, a bére, bérlésre is például. Egész egyszerűen nem tehetik meg azt, hogy béreljenek egy lakást. És azt látjuk, hogy a luxus lakásokat építenek, amelyek amelyek éjszaka sötétek. Miért sötétek? Azért, mert senki sem él bennük. Hát akkor miért építik ezeket a luxus lakásokat beruházás címén? Ugye erre elkötte, elköltöttek 50 millió poundot. Ez a, az ingatlanpiac. A pedagógusok, a tanárok, az kórházi dolgozók egész egyszerűen nem tudnak ott élni, ahol dolgoznak, mert nem tudnak bérelni lakásokat. Aztán van még egy dolog. Nagy-Britániában nagyon nagy az egyensúly hiány, az egyenlőtlenség. Az utóbbi két jobboldali kormány során azt láttuk, hogy a fizetések egy kicsit emelkedtek, de nem érték el a megfelelő szintet. Van olyan, aki 45 perc alatt annyit keres, amennyit egy, amennyi egy átlagbér évente. Tehát 45 perc alatt annyit megkeres, ami az egyéves átlagbér. Vannak, akik egyszerűen nem tudnak enni, vagy pedig konzervet esznek. Évekkel ezelőtt ez egyáltalán nem létezett még. A múlt évben 1,1 millió élelmiszer csomagot osztottak szét. Itt nagyrészt gyermekek számára az élelmiszer bankok. És természetesen a, a fogyatékkal élők is nagyon nehéz helyzetben vannak, hatszor nehezebb a helyzetük, mint a nem fogyatékkal élőknek. Tehát az élelmiszerbankok segítik ezeket a hátrányos helyzetű csoportokat. Nagyon-nagyon sok embernek van szüksége támogatásra. Vannak, akiknek nem lenne szabad dolgozniuk egészségügyi problémák miatt, és mégis dolgoznak. Ugye aztán azt mondják, hogy saját hibájuk miatt nincs munkájuk, nincs lakásuk. Hallottunk egy történetet egy emberről, akinek volt, szívinfarktusa volt, és nem tudott dolgozni, és a és az állam mm, megvizsgálta őt, és akkor megint csak azt mondták neki, neki, elbeszélgettek vele, hogy de hát tud dolgozni. Akkor még egyszer infarktus kapott ott a helyszínen a beszélgetés során. Hát ez a realitás. Ilyen a helyzet. Több száz ezer, vagy akár millió ember számára. Tehát akkor a neoliberális Európára, a neoliberális Nagy-Britániára, nagy ilyen büszkék vagyunk? Hát nem hiszem, hogy annak kellene lennünk. A mi felelősségünk, filmesek felelőssége az az, hogy kimondjuk az igazságot. de hát lehet, hogy a kérdések során még visszatérünk bizonyos témákra, mert még szeretnék beszélni néhány dologról. Az első alkalommal az életemben, az első alkalommal a munkáspárt történetében van, van most egy ember, aki a munkások érdekében szólal fel, és az első munkáspárti vezető, aki a munkásokkal együtt sztrájkolt. Több mint száz éve létezik a munkáspárt, de soha nem volt egy olyan vezetője, aki a sztrájkolók mellett állt, és ezért soha semmiféle jó dolgot nem ír róla a brit sajtó, de higgyék el, hogy egy nagyon speciális emberről van szó, és itt egy nagyon jó lehetőség lesz, hogyha választás lesz. De semmi, semmi jót nem hallani róla, ugye a jelenlé, jelen kormány képviselőitől. És most azzal szeretném befejezni, hogy, hogy a naplomban vannak idézetek, az egyik ilyen idézet, az jó motto a filmesek számára is, és azok számára, akik írnak, vagy a mi területen, egy Brechttől van egy idézet, nem tudom, hogy hogy lehet ugye lef, lefordítani, mert eh, ugye németül írta Brecht, és ezt írta körülbelül, hogy mindig azt gondoltam, hogy a legegyszerűbb szavak azok a fontosak. Amikor arról beszélek, hogy milyen egyszerűek ezek a szavak, mindenki szívét meghatják. És ezek a szavak nagyon világosak és közeliek mindenki számára. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Ken. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a felszólalást. Természetesen időt adtunk arra, hogy kifejtse a véleményét. Ahogy mondta, a filmeseknek az a feladata és felelőssége, hogy kimondják az igazságot. Elmondta, hogy melyek azok az okok, amelyeket támogatni kell a film szabadság terén is mi itt a parlamentben, különösen ebben a szakbizottságban azért harcolunk, hogy ne csak a kulturális különbözőség legyen támogatva, és hogy minél több ember férjen a kultúrához, de ismer, ismerjük el a kulturális különbözőségeket, mert ez egy nagy gazdaság, gazdagságot jelent, és az európai térséghez hozzájárul. Nem arról van szó, hogy, hogy csak a piac szabályait vegyük figyelembe, hanem a, például a mozi is egy nagyon nagy kihívás. Természetesen nagyon erőteljes szavakat használt de én e, egyetértek nagyon sok dologgal, ugye idézett a szerződésből is, a gazdasági vonatkozásokról is szólt, és nagyon sokan harcolunk, például a kihelyezett, külföldre helyezett dolgozókkal kapcsolatos irányelv vel is kapcsán is, aztán az Európai parlamentben van, aki foglalkozik a szegénység megszüntetésével, a különböző frakciók is különböző álláspontokat határoznak meg. De tudjuk, hogy milyen kívások előtt állunk, és mindenképpen egy szolidárisabb filozófiára van szükség, hogy egyfajta új welfare-t, jólétet hozzunk létre, új, az új generációk számára új növekedést. Az igazságtalanság ellen lép fel a filmművészet is, és a magas politikának is rá kell mutatni az igazságtalanságokra, és reményt kell mutatnia a polgárok számára. Európában voltak olyan idők, amikor a gazdasági gazdaságot támogatták a, a különböző ágazatok is, bankok is. Nagyon komolyan kell venni mindazt, amit elmondott, egy nagyon türelmetlen tanú, de köszönetet mondok ezért a felszólalásért, és Doris Paknak adom meg a szót, itt van velünk, ő is elkötelezte magát az oktatás, a kultúra és a luxdíj mellett, és aztán szót kapnak Szót kap a két filmrendező vendégünk is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ken Loach-sal öt évvel ezelőtt találkoztam, hát azóta nem változott. Öt évvel ezelőtt a szocializmusról beszéltünk vele és a feleségével egy vacsora során. Azt kell mondjam, hogy nem ez az a hely most, ahol feltétlenül vitáznunk kellene. Sok minden, amit elmondott helyes, csak éppen minden miatt az Európai Uniót okolni talán mégsem helyes, ez téves. Talán el kellene gondolkoznunk azon, hogy Ken Loach-sal együtt megvitathatnánk azt, hogy hogyan tudnánk javítani az Európai Uniót. Szerintem ő nem látja, nem tudja, mi az, amit mi nem, nem tud mindenről, amit mi teszünk itt az Európai Unióban, de ezt nem is akarom folytatni, mert akkor nem jutunk a tulajdonképpen itt témához, hiszen van még két fontos vendégünk. Itt van még Szelin Siamma, és azok, akik foglalkoznak a Lux filmdíjjal, tudják, hogy ő készített a Le Bande Fille filmet, és Andrea Szegre is itt van, aki egyszer már díjat nyert az Il Sono Li, a Lány és a Költő című filmmel, és az én Daniel Blake című filmet, aki látta, tudja, hogy ez társadalmi problémákat taglal, és akik kíváncsiak erre a filmre, azok valóban megszívlelhetik ezt. A helyzet sajnos gyakran az, ha olasz, vagy német, vagy észt filmek készülnek, vagy bármilyen más filmek, ezeket gyakran nem értjük meg, hiszen nem ismerjük a nyelvet. És ez volt a Lux filmdíj mögött meghúzódó gondolat is. A zsűri eléterjesztett filmek közül a zsűri kiválaszt hármat, tehát nem maga a parlament, hanem kiemelkedő szakemberek az ágazatból, és a kollégák választhatnak. Három remek filmet említettem most, ezek közül kettő díjat nyert, az egyiket még megnézhetik. A kérdés most azonban az, hogy látni fogják-e. Ken Loach filmje egy olyan film, amelyről nem tudom elképzelni, hogy nagy közönségre tarthat számot, hiszen egy konkrét, speciális üzenete van, és amelyet ha nem fognak német, olasz vagy lengyel felirattal ellátni, akkor alig ha talál forgalmazóra. Ezért szeretném most megkérdezni a kollégákat, Szelin Siammát. Hallottam, hogy ön alapított egy online platformot, amelyen olyan filmeket, amelyeket nem játszanak a mozikban, feliratozás miatt, ennek hiánya miatt, vagy azért, mert nem találnak forgalmazóra, oktatási célból felkínálja a filmeket ezen a platformon. Erről tudna részletesebben szólni? Bonjour, oui. Üdvözlök mindenkit, és a válaszom az, hogy igen, mert hát több mint oktatási platform az, amiről szó van, hanem arról kell, hogy beszéljünk, hogy egy igazi olyan film Motéka, amely virtuális alapon jött létre, Franciaországban született meg, a kezdeményezője pedig egy sor rendező és hozzájuk társultak különböző technológiai és gazdasági szereplők, és ez a Video on demand, tehát lekérhető videóknak a működtetéséről van szó. A 20. századnak az alkotásaiból lehet lekérni, és a sajátossága ennek a megoldásnak az, hogy a filmeket rendezők választották ki. Tehát minden re- rendező előállította a saját listáját, és a Ken Loachra is várunk, hogy ő is el felajánlja a listáját, a saját listáját. 50 filmet jelölnek meg tehát a rendezők, ki nem a sajátjait, hanem 50 filmet, amelyet a legnagyobbnak, legfontosabbnak tart. De is Hát, tehát arról van szó, hogy a felelhetetlen filmeket is most meg tudjuk találni, mert tudjuk, hogy itt ott ott össze-vissza meg lehetett ezeket találni, fel lehetett őket többé-kevésbé lenni, de most pont arról van szó, arról lenne szó, arról van szó, hogy ne különböző számítástechnika algoritmusoknak legyünk kitéve, akkor, amikor felkutatni kívánjuk őket, hanem felkínáljuk ezeket a filmeket, és ennek megvan a pedagógiai erénye, hozzáférhető módon. A rendezők ajánlásokat fogalmaznak meg, tehát társulnak, segítenek a filmek választásában, megismertetésében, és valóban arról van szó, hogy a kulturális örökséget megismertessük. Jelenleg ez csak Franciaországban indult el, de majd talán Olaszországban és Belgiumban is elindul mindez. Persze a szerzői jogokat még meg kell tárgyalni, ki kell őket tárgyalni, de ö, ezt el kell indítanunk, erre szándékozunk. Ezek nincs igazi marketingje, mármint piaca, de mindenképpen nagyon fontos az, hogy már jelezzük, hogy az eddigi visszajelzések nagyon pozitívak, nagyon nagy a nézettség, még akkor is, hogyha a gazdasági modellt még nem alakult teljesen ki, de azt hiszem, hogy ezáltal válaszoltam is a kérdésre. Köszönöm szépen, Szelin. Most pedig Andrétól egy hasonló kérdést szeretnék kérdezni. Tudomásom szerint ön nagy érdeklődést tanúsít a dokumentumfilmek iránt, de sajnos azt nem mondjuk, hogy a dokumentumfilmek nem terjeszthetők olyan módon, mint a fikció. Éppen ezért tudom, hogy létrehozott egy független labelt, amelyen keresztül egy szélesebb közönség elé tárhatja ezen alkotásokat. Tudna erről részletesebben tájékoztatni? Buongiorno a tutti. Mindenkinek jó napot kívánok! Igen, néhány év óta Olaszországban a dokumentumfilm nagyon sikeres, és a művészek megelégedésére szolgál. Van egy új fiatal közönség, amely nagyon szereti a dokumentumfilmokat, filmeket. Én azt hiszem, hogy például Ken Loach filmjei közül is nagyon sok dokumentumfilm, vagyis hát van, vannak dokumentumfilm jellegű vonásai is számos filmjének, egy ilyen vegyes film. Vannak ugye reális szereplők, a, a, akik mágikus szereplőké válnak, és fordítva lehetővé teszi a dokumentumfilm is, hogy más típusú realitásokat mutassunk be. Ez a probléma kapcsolódik mindahhoz, amit Ken Loach elmondott. Nem csak a filmművészetről, hanem a társadalmi rendszerekről. Ugye látjuk azt, hogy a a film forgalmazói piacon is nagyon nagy egyenlőtlenségek vannak. Van egyfajta dualitás, ugye, a, van egyrészt a filmművészet, mint teljesítmény, vannak a gazdasági érdekek, a produkció és a forgalmazás terén. Hát én nem szoktam nagy beszédeket tartani, de egy kis történetet szeretnék elmondani, hogy miről is van szó. Egy olyan történetet mesét, mesélek el, amelyben a neveket nem említhetem, nem azért, mert nem kérdeztem meg tőlük, hogy elmondhatnám-e az ő, ő történetüket itt az Európai Parlamentben, hanem azért, mert számukra is nehéz lenne nyilvánosan elmondani a történetüket. Két fiatal fiúról van szó, akik az utóbbi hónapokban megmentettek egy kis falusi mozit egy kis olasz faluban. Tehát már önmagában ez egy hatalmas kihívás, egy kulturális siker, és ez a két fiú ezt azért tette, mert imádják a mozit. Az egyik könyvelő, a másik pedig egy irodában dolgozik, de egy mozi termet, amelyet be akartak zárni, megmentettek. És a plébános be akarta zárni ezt a mozit, a termet, és a két fiú megmentette ezt a helyzetet, és a kis városkában gyűjtést indítottak, hogy hogy megmentsék ezt a mozitermet, tehát a, sharing economy elvet használták, és megvan a moziterem, sőt, egy új vetítőt is tudtak venni. Aztán elkezdték a, a filmprogramokat is meghatározni. És akkor ugye megkérdezték a az embereket, hogy milyen filmet akarnak, és akkor azt mondták, hogy igen, igen, akkor például a, a legújabb Walt Disney filmet is szeretnék, és akkor felhívták az olasz forgalmazót, és és a forgalmazó azt mondta, hogy ha akarják ezt az utolsó Walt Disney filmet, akkor például szombaton és vasárnap megkapják, és a családok számára bemutathatják. Aztán végül pedig hat héten át, más napok, napokon is bemutathatják. Tehát ugye én is telefonáltam nekik, és az én dokumentumfilmemet is be tudták mutatni egy szerda este, engem is meghívtak, és akkor mondták el ezt a történetet, és egy nagyon egyszerű dolgot kértek tőlem, most pedig ezt megkérem önöktől. Miért nincs egy olyan hely, ahol fel lehetne lépni az igazságtalanság ellen, ahol el lehet mondani, hogy gazdasági okok miatt bezárnak egy mozit, vagy nem akarják a mi filmünket bemutatni, azt hiszem, hogy ilyen problémákról itt, ezen a helyen beszélhetünk, mert nagyon-nagyon sok más területen vannak ilyen típusú igazságtalanságok, nem csak a filmművészetben. Azok, akik megmentetnek mozi mozikat, termeket, hogy ne zárják be azokat, azoknak segíteni kell, hogyha nem segít nekik senki. Például ugye adott esetben a Walt Disney irodából, akik segítettek. Tehát, hogyha nincs segítség, akkor hogyan lehet a filmet, a mozit előmozdítani, segíteni, támogatni? Hogyha a szabályokat nem módosítják, nem változtatják meg, akkor nem lesz sikeres a jövőben mindez. Köszönöm. Köszönöm, ez egy ö, csodálatos történet volt ennek kapcsán. Szeretném elmondani azt azért is, hogy Kelluncs is lássa, hogy mi mindent teszünk. Pontosan a strukturális alapok, azok, amelyek Lengyelországban például nagymértékben felhasználódtak pontosan a mozik digitalizálódása érdekében, ugyanis nagyon sok volt a mozi, amelyet nem tudtak felszerelni a megfelelő technikával, és ebből a szempontból elmondhatom, hogy azért a kultúra itt a gazdasági szervezettel együtt mégiscsak mégiscsak elért sikereket, a forrásokat pedig az Európai Unió biztosította. Ezt szeretem volna Kellucsnak elmondani, de, hogy még a becsületét megmentsük, megjegyezném azt is, hogy Ken Loach az összes filmjét az utolsó kivételével ingyen díjmentesen bocsátott a rendelkezésre, tehát aki ezeket forgalmazni szeretné, ezt megteheti az utolsó kivételével. Azt hiszem, hogy ezen kívül jó, de ő ezt megengedheti magának. Szegré és Jamma ezt nem, tehet, nem engedhetik meg maguknak de ennek nyilván az életkorával is van némi összefüggése. Ezt azért szerettem volna mindenképpen megjegyezni. Elnök asszony, ön szeretett volna valamit még mondani. Dunque, intanto... Igen, nagyra értékelem mindazt, ami elhangzott, ezt a pontosítást is. Ugye Szegre filmrendező úr az olasz helyzetről beszélt, amit én is ismerek, tehát ugye itt történelmi mozitermekről van szó, amelyeket támogatni kell. Ez egy általános probléma a az európai strukturális alapok támogatják a minőség forgalmazását is, de ezekkel a dolgokkal többet kell foglalkoznunk. Bizonyos esetekben a nemzeti forgalmazók szerepét is alá kell húzni, a kapcsolataikat, az együttműködésüket. ezzel képviselő és Trüppel képviselőasszony. Először Trüppel képviselőasszony. Köszönöm szépen. Köszönöm Ken Lodge-nak mindazt, amit elmondott, nagyon inspiráló volt, amit hallottunk az életről, és arról, hogy mennyire fontos az, hogy a melegség. A parlament nem mindig meleg és friss ilyen értelemben. A, a szenvedély, a, a mozi szenvedélye nincs mindig ott de fontos, hogy a polgárokat bevonjuk, és új perspektívákat adjunk nekik. Hogyha jól értettem, Careful. I do understand that we want to give more access to European works and film works. Ha jól értettem, akkor a geoblocking témát is említették. Tehát azt jelenti, hogy a licenceket meg tudják vásárolni európai szereplőkkel is, nem európai szereplőkkel is. Nem szabad a pénzek finanszírozása, a filmek finanszírozását destruálni. Na most az, amit ön elmondott az Európai Unióról, ezzel kapcsolatosan az értelmezés az Európai Unióról azt mondani, hogy csak is neo, neoliberális, ez probléma önmagában. Nagyon sok olyan politikus van, politika is van, persze, de van, vannak szabályozott piacok is. Környezeti politika, amelyek szabályozzák a piacot. Ne adjuk azt a benyomást, hogy az Európai Unió csak is neoliberális, mert ezáltal leromboljuk az emberek bizalmát. Sokkal fontosabb azt megnézni, hogy hol nem jó irányba mennek a dolgok, mert van azért, vannak nagy sikerek a piacok szabályozása szintjén is. Köszönöm. Elnök, Az olasz televízió itt van, úgyhogy elnézést kérek, kimegyek pár percre, és Helga Trüppel kolléganőnek adom át az elnökséget. Ő az ale, egyik alelnök. Köszönöm szépen a kedvességet. És még találkozunk 7 órakor, 19 órakor a planetáriumban. Köszönöm szépen. Venta úr, Lengyelországból. Dziękuję, Doris. Köszönöm, Doris. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy megemlítette a lengyel filmipart is, amely, amely túlélte a nehéz időket. Tegnap Andrzej Vajda filmrendező elhunyt, ha figyelembe vesszük a legutóbbi filmjeit, amelyek nem csak nemzetközi szinten, hanem Lengyelországban is nagyon népszerűek voltak, ebből is láthatjuk, hogy hogyan kell ösztönözni az európai mozit, hiszen ő nem csak hazám történelmét világította meg, hanem jelentős mértékben hozzájárult az átalakuláshoz. Tehát nem csak egy nagy alkotó volt, hanem a társadalom egy kitűnő ö, oktatója is. Még valami, amit szerettem volna megjegyezni, az az, hogy nem csak a strukturális alapok, hanem a kreatív Európa által is támogatjuk az ágazatot. Én személy szerint előadója voltam annak a jelentésnek, amelynek témája a film a digitális korszakban volt, és a Lux filmdíjat is azért támogatjuk, mert az európai ideálokat ösztönzi, védi, főleg egy olyan korszakban, amikor válságban vannak az értékek, és felütötte a fejét az euroszkepticizmus egy olyan országban is, mint Nagy-Britannia. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ward képviselő. Bitte nicht zum Brexit. De kérem ne a Brexit-tel kapcsolatban. Um, I'll just try and be quick. Ken and I actually appeared. Gyorsan, hát uh, Ken és én uh, néhány héttel ezelőtt uh, egy közös platformon vettünk részt, és a Liverpooli női kórház bezárása ellen léptünk fel. Nagyon örülök annak, hogy itt vagy, Ken. Csodálom a munkásságodat. Én is a művészetekkel foglalkoztam, még mielőtt idejöttem volna. Szeretnék szólni valamit arról, hogy igazi, hű szocialisták vagyunk-e. Én feladtam a művészi munkásságomat olyan dolgokért, amelyek, amelyekért igazán törődök, ezért én hiszek abban, hogy egy igazi szocialista vagyok, és én Jeremit is támogatom. Nagyon jónak tartom, hogy elhoztad ide ezt az üzenetet, amelyet megfogalmaztál, hiszen nagyon sok minden abból, amit beszéltél, számunkra közismert, hiszen mi pontosan ezt tesszük itt, és az ördög a részletekben rejlik egy politikus, egy parlamenti képviselő munkája itt a szakbizottságban zajlik. Ez a munka az, amelyet itt ebben a szakbizottságban végzünk, az, ami komoly eredményekhez vezethet. És a közös megállapodás, a partnereinkkel való közös nevező megtalálása fontos. A legszomorúbb az az, amit az Egyesült Királyság megtett, hát, hátat fordítva ennek a párbeszédnek, hiszen a valódi változásokat csak úgy hajthatjuk végre, hogyha együtt leülünk egy asztalhoz, és megbeszéljük a modern kor társadalmának problémáit, és ezekre megoldást keresünk. És ez a parlament annak ellenére, hogy milyen problémái vannak a szélsőségesekkel, itt több a feminista, és többen vannak azok, akik ellenzik az adócsalást és a küzdenek a problémák megoldásáért. Tehát itt sokkal komolyabb, progresszív, haladó szellemi munka folyik, mint a Westminsteri parlamentben. Ott van Magyarország, amely határokat épít, vagy azon országok, akik ugye nem mentik meg a menekülteket. Gyakran a különálló tagállamokkal van a probléma. Mi Azért az európaiért kell küzdjünk, amelyben hiszünk. Ez az igazán fontos. És írtó nehéz munkánk lesz majd kívül, az unión kívül, hogy valóban hallathassuk az igazi baloldal hangját. Én ennek úgy gondolom, hogy a része vagyok, a munkáspárt része, tagja, az SND frakció tagja, és olyan embereként küzdünk itt, mint azok, akik hisznek Európában, és a jövő nemzedékeiért dolgozunk éppen ezért ezt neked is folytatnod kell, ezt a munkát, filmrendezőként, én pedig politikusként teszem ezt. Egy olyan politikusként, aki hisz a művészet, a kultúra változást előmozdító erejében. Tehát szerintem ugyanazon a platformon vagyunk most, és akkor is, amikor a Liverpooli kórházért léptünk fel olyan politikusok, mint Jeremy a legjobb politikusok, akik mindig ott vannak az élvonalban, és jelen vannak a tüntetéseken, és kiállnak a szakszervezeti képviselőkkel és a társadalom legszegényebbjeivel. Tehát közösen kell fellépnünk itt a parlamenten belül, és azt hiszem, hogy brit szocialistaként nagyon nehéz dolgunk lesz. Köszönöm szépen, Julie. Nos, a brit problémát és a szocialista problémát vitatjuk itt meg. Hát azért feltételezem, hogy nem mindenhol ugyanez a helyzet. Most pedig Máltéze úr következik. <coughs> Signor Lott. Lott úr. Ő, ön az egyik legautentikusabb európai beszédet tartotta itt. A legszebb beszédet, amit én hallottam a parlamentben, amióta képviselő vagyok. Ugye a ka- katolikus papok, papok ö, ö, számára és az olasz vezetők számára is nagyon jó lett volna meghallgatni ezt a beszédet. Ugye a az Európai e, Unió egyik eszköze lett a neoliberalizmus. Ennek az intézménynek az a fő hibája, hogy nem elég demokratikus. A népek által megválasztott parlament nem elég demokratikus. Én a GUE képviselője vagyok, és a vasúti csomaggal foglalkozott a frakcióm, a, a parlament már, már egy nagyon sok garanciával a munkavállalók felé szöveget már megszavazott. A bizottság és a tanács azonban nem fogadta el a parlament által elfogadott dokumentumot, pedig fontos lenne, hogy olyan szavak, mint a méltóság, amely az ön filmvézetének is az egyik fontos eleme. Ugye ön is foglalkozik a filmjeiben a kirekesztett csoportokkal, akiknek emberi méltóságra van szükségük, jogokra van szükségük, humánumra van szükségük. Nagyon nagy privilégium volt, hogy meghallgathattam önt. Brechtet is idézte a végén. Van egy mondata Brechtnek, aki azt mondja, hogy mi a ö, mi nem a győztesek oldalán ülünk, mert ott már nem volt hely, hanem a vesztesek oldalán. Köszönöm szépen, Máltéze úr. Először Szelinek szeretném megadni a szót, ha szeretne nyilatkozni, a végén pedig Ken Lócsi a szó. Parancsolj. Tu la parole. Bármiről beszélhetek? Igen, bármiről. Ha gondolod. Valami optimista tonalitású dolgot mondjál nekünk. Rendben, optimista gént vagyok itt, úgyhogy következőt mondanám. Azért, hogy azért a, pri, a lux díjról is szó essen. Most úgy teszünk, mintha a, a kultúra hidakat kellene, hogy építsen, mint hogy a filmek, az irodalmak mind-mind hidakat kellene, hogy építsenek az országok, illetve az egyéb kultúrák között. De hát nem erről van szó, hát mi ez, nekünk ez természetes dolog, ugye mi, aki utazunk, akik utazunk rendezőként Európa szerte, a, hida, a hidak már léteznek, és a filmeket elvinni máshova nagyon egyszerű dolog. És ugye hát az Európa az a kultúra Európája, ez működik, a kultúra működik, a többi az, ami nem működik, a többi többi az, ami különböző erőszakos reagálásokat vált ki. A, a filmek utaznak. Én már legalább 20 országban jártam, és hát simán elmentem 10-12 országnyiba egyetlen egy filmemmel. Szóval ez abszolút megoldott dolog. A kultúra maga a híd, maguk a hídak a kulturális javak, tehát ezeket nem kell már felépíteni, ezek már léteznek. A kérdés az, hogy hogyan tudjuk forgalmazni, eljuttatni a műveket, a műalkotásokat, és a luxdi erre szolgál, és hogyan lehet pontosan kikerülni a piacnak a bűvületéből és korlátjaiból, a, amúgy az emberek közötti kommunikáció, a filmeknek, illetve a kulturális javaknak a kommunikációja nem okoz gondot. Ezen kívül nagyon lényeges az, hogy a kultúrára úgy gondoljunk, mint nem csak a kulturális javaknak a múltja, hanem a jelene is. Tehát a mai társadalomnak a képviseletében vannak itt a kulturális javak, és a nőkkel kapcsolatosan különben, hagyd mondjam el azt is, hogy 80%-át a filmeknek férfiak gyártják, 20%-ot képviselnek a nők, 2%-kal sikerült egy picit felvidni a korábbi arányt erre a 20%-ra, talán Franciaországban jobban előreléptünk, mint mint más országokban, de mégis így jutottunk csak el a 18-ra a 20 százalékra. És akkor, amikor különböző rendezvényekre ö, megyünk el, és rövidfilmes fesztiválokon vagyunk jelen, ott minden szépen működik, de ott van az üvegfal. Ezek után az ennél hosszabb ö, távlatú filmek készítése tekintetében 2,8 milliós ö, költségvetésre tud dolgozni egy női rendező, még a férfi rendezők 4 millióval. És azóta, hogy a Cannes Fesztivál létrejött, igen, a létrejötte óta 1800 film lett válogatva, és 70 volt csak a női rendezői film és hát persze új akkor, amikor nem voltak nők a, a, a díjazottak között, 2012-2014-es éveket kell, hogy felidézik. Tehát létezik egy üvegfal, igen, azok részéről, akik a hatalommal rendelkeznek. És a kultúra nem csak az örökség, nem csak a, az őseinkről szól, hanem a máról, és mindenképpen nagyobb sokszínűségre van szükség, több nőre van szükség, és ez teremben is mozgósítsunk, vagyunk, és hát látjuk azt, hogy itt picit talán több nő van, mint általában szokott az ilyen teremben lenni, és ennek az ember csak örülhet. Merci, merci Céline. Köszönöm szépen, Szélin. Pont egy ilyenfajta tonalitásra számítottam. nem volt túlságosan sok időnk, azért nem volt teljesen optimista hozzászólásod, de mégis azért a jó útra vittél minket a Lux díjnak az útjára, és ez pont ezzel a témával kapcsolatos, és akkor még van öt percünk. Ken Loach, Peter. Um, thank you very much. Um, it's been a very... Thank you very much. It has been... Köszönöm szépen. Nagyon instruktív volt ez az eszmecsere, ez a beszélgetés, és osztom nagy részét annak, amit elmondta. ugye a filmeket nem lehet ingyen bemutatni, mert ott vannak a forgalmazók. Hát valaki azt mondta nekem, hogy az, ő fi, az önfilmjei ingyenesek. Hát az interneten igen, de sőt le is kellett venni bizonyos filmeket az internetről. Aztán vannak olyan filmek, amelyet bizonyos közös, közösségeknek, csoportoknak mutattak be nagyon alacsony áron. Azt hiszem, hogy az eszmecsere nagyon érdekes volt. Vannak nagyon jó kezdeményezések, ha Londonban vannak, akkor látnak európai filmeket, de Londonon kívül szinte, ne, szinte nem. Ugye a legtöbben nem is látják azokat a filmeket, amelyekről mi beszélünk. Hogyha mi komolyan akarunk komolyan akarunk európai mozit csinálni, vagy világmozit csinálni, akkor a minden városban, minden moziban be kell mutatni ezeket a filmeket. Tehát sokkal komolyabban kell részt venni ebben az egész bizniszben, a forgalmazásban, a mozi tulajdonosok terén. Aztán a fesztiválokról is beszéltek itt a képviselők. Ami nagyon szomorú az az, hogy nagyon nehéz fesztivált megrendezni szponzorok nélkül. Miért? Azért, mert ugye a nevüket szeretnék látni, de igazából a nagy együttműködések, kooperációk nélkül semmi sem működik. Fontos az, hogy ők is ott legyenek, hogy rámutassanak arra, hogy mennyire fontosak a kultúránk szempontjából fesztiválokat kellene tudni szervezni a nagy együttműködések nélkül. Ugye az, hogy neoliberális e-, az intézmény, vagy az Európai Unió, hát nézzék meg, a szer, megnéztem a szerződést, megnéztem az adatokat, megnéztem, hogy a bíróság mit mond, és mindez nekem nagyon is közel áll a neoliberalizmushoz de hát be, be kell akkor valamilyen példával be kell bizonyítani, hogy ez nem az. Akkor a dokumentumokat kell módosítani, a szerződéseket kell módosítani. Például ugye, ha megnézzük Görögország helyzetét, ugye akkor ugye ö, a, akkor nem kellett volna Görögországnak eladnia ugye a gáz, hogy vízszolgáltatását, ahogy rá, erre kötelezte az EU. Ami a vasúti vasúttal kapcsolatos területeket, a vállalatokat illeti. Volt egy idézet William Blake-től, ugye a nagy költétől, költőtől, nagy művésztől, festő is volt, és ő azt mondta, ahol a pénz létezik, nem, létez, ha, lé, nem létezhet a művészet, csak is a háború. Yes, I would like uh, to... Szeretnék köszönetet mondani a vendége, vendégeinknek, nagyon elkötelezett emberek, és hogyha nem is értenek egyet egyesek, ez egy nagyon jó eszmecsere volt, egy élénk vita volt, és nagyon-nagyon élveztük ezt a vitát. Örülünk, hogy itt voltak, reméljük, hogy megint eljönnek majd. Kolleg, kedves kollégák, szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy ma 3-7-kor megnyitjuk azt a kiállítást, amely a, a Fény száz árnyalata címet viseli és a planetáriumban Tajani alelnök úr és Szilvia Costa hívják meg önöket a bemutatóra. Köszönöm szépen, szép estét kívánok!